Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, üdvözlöm valamennyiüket. Némi kis késéssel kezdünk, de az a benyomásom, hogy a mai napon neheze jutunk be Brüsszelbe. Tudnélik a mezőgazdaság traktorokkal útnak indult. Üdvözlöm Önöket tehát még egyszer. Közleményem új nincs is Gondolom holnap egy néhány információval szolgálhatok majd, hiszen a mai napon, ma este, ma késő délután találkozunk a koordinátorokkal. Üdvözlöm az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának főigazgatóját, José Manuel Silva Rodríguez urat, remélem, hogy többé-kevésbé sikeresen mondtam ki. Örülök, hogy eljött közénk, és szeretnénk is megragadni az alkalmat, hogy egy első vélemény cserére kerítsünk sort, és szeretnénk, hogy bemutassa nekünk a monitoring jelentést. Főigazgató úr, önnek adom meg a szót, kérem, kezdje, és utána a kollégáimnak adok lehetőséget rákérdezésre. Öni a szó tehát. Señor presidente Royal. Köszönöm, elnök úr. Vicepresidente, señoras y señores, miembros de la Comisión IT. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnökök, hölgyeim és uraim, tisztelt ITRE tagok. Megköszönöm önöknek, hogy alkalmam nyílik a mai napom, a, má- a napon a második monitoring jelentést bemutatnom, a 2008-as évre jelentést, amely a hetedik kutatási keretprogramon belül értelmezendő. Ma először látogatok ide, mióta a parlament új ciklusa elindult, és tudom, hogy önöket is nagyon érdekli ez a kérdés, illetve természetesen fontos ez a bizottságnak is. Ami a monitoring reportot, reportot vagy jelentést illeti, nos, ez lenne a fő témám, de ezen belül három témát választottam ki, három kulcskérdés közé csoportosítottam mondandómat, de hogyha más fontos témák is fölmerülnek, akkor szívesen beszélnek erről. A monitoring jelentésen kívül fontos kérdések még természetesen a költségvetés végrehajtása, illetve az új kezdeményezések felkarolása. Ahogy bizonyára tudják, különös tekintettel az itrénnek a veterán tagjaira, Potocsnik biztos úr idén márciusban Strasbourgban mutatta be az első ilyen monitoring jelentést. A mai napon én fogom ezt megtenni. Nem áll szándékomban, hogy kimerítően számoljak be erről. Csupán a legfontosabb témákra szorítkoznék. A jelentés számos mutatón alapul. Ezek a mutatók nagyon sok témát felülelnek, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy hogyan, milyen ennek a programnak a gyakorlati megvalósítása, kik a résztvevők, hogy működik a kiértékelés, és, és hogy milyen új instrumaink van, milyen új eszközeink vannak. Használjuk a keretprogramok új szerszámtárát, vagy eszköztárát, és ennek köszönhetően egy sokkal hosszú távú nyomon követő elemzést lehet végrehajtani. Ezzel véleményem szerint most először igazi kiértékelést hajthatunk végre. Szeretném azt kihangsúlyozni azt, hogy a keretprogramok esetében először történik ez, hogy ilyen kimerítő módon kiértékeljük ezeket a keretprogramokat. Nézzük a legfontosabb kérdéseket. Először is a pályázattal, pályázati írásokkal kezdeném. A program első két évében körülbelül 25 ezer pályázatot kaptunk, 150 ezer résztvevőtől. Azt gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek. És a pályázatokból 5500 tehát körülbelül a 20%-át fogadták el. Az Európai Unió 10 millió euróval járult hozzá ezen programokhoz, ezen pályázatokhoz, és körülbelül 33 ezer résztvevő részesült ebben az összegben. Ez is körülbelül a pályázati, pályázatot benyújtóknak a 20%-át jelenti. Amikor a hetedik keretprogramban e- e- először e- pályázatokat kiírtunk, ez egy héttel azelőtt történt, hogy a keretprogram elindult. Ez a 2006-os év december 22-én volt tehát, míg a keretprogram maga január 1-től indult 2007-ben. Ezeket a dolgokat a korábbi keretprogramok esetében nem tudtuk megvalósítani. A keretprogram mindenki számára nyitott, ezt bizonyára tudják önök is, egyetemek, kutatóközpontok, kis- és középvállalkozások, multinacionális cégek, kormányzatok, közigazgatások, vagy akár közösségi kormányzatok előtt, illetve természetesen magánszemélyek is részt vehetnek ebben. Leggyakrabban a középfokú, vagy felsőfokú oktatási központok jelentkeztek, pályáztak. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, bizonyára tudják, hogy komoly vita folyt a keretprogram létrehozása akkor erről, jelenleg 15,5%-kal vesznek részt a kisebb középvállalkozások, tehát a program első két évében a a résztvevőknek 15,5%-a volt, került ki a kis és középvállalkozásokból. Az kooperáció, illetve a kapacitás programokban vesznek leginkább részt. Ezeknek a célja egyébként pontosan a kis és középvállalkozások felkarolása. Nézvén továbbra is az, hogy ki vesz részt a programokban, illetve nézni egy kicsit a nemzetközi keretet is. Ez a jelenlegi a világon létező legnemzetközibb keretprogram, 136 ország képviselteti magát a keretprogram tevékenységeiben. A harmadik országok között kiemelném Oroszországot, Brazíliát, Indiát, Kínát, illetve az Egyesült Államokat. Ami az egyenlőségi politikát illeti, ez szintén rendkívül fontos az eredmények elemzésének szempontjából. A vezető kutatók, vagy csoportvezetők közül 21,6% volt női kutató, és a Marie Curie tevékenysége keretében ez az arány 35,4%. Ahogy bizonyára tudják, a nemek közötti egyenlőség prioritást élvez a bizottság szakpolitikájában, és nagyon odafigyeltünk ezen mutatók alakulására. Van egy másik alapvető eleme a keretprogramunknak, ez pedig a kiértékelés rendszere. Ez rendszerünk egyik alappillére. Egy korábbi hozzászólásomban elmondtam már itt ezen szakbizottság előtt, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítunk a kiértékelésnek, illetve a kiértékelés függetlenségének. A keretprogramnak nem lehet semmilyen prioritást megfogalmaznia, tehát ezt nem lehet megváltoztatni, ezt eddig sem tettem, és az elkövetkező sem fogom tudni ezt majd megtenni. Az értékelésnek a minősége megfelelő, kielégítő, avagy kiváló minősítést kapott, azon kiértékelők vagy értékelők 98%-a által, akik 2008-ban részt vettek ebben. A legfontosabb azonban az, hogy az értékelők 96%-a úgy véli, hogy a mi értékelési módszerünk ugyanolyan jó, vagy még jobb, mint a világ más részén létező módszerek. Ez véleményem szerint mindenképpen kiemelendő, Ez egyfajta márka jele ennek a hetedik keretprogramnak. Nagyon fontos az, hogy a programunk ilyen magas minőségi jelzőkkel, értékekkel rendelkez. Ezt a magas minőséget azt is mutatja, hogy a hetedik programban, keretprogramban egy új folyamatot vezetünk be, ez pedig az, ez az úgynevezett redress procedure, vagy az, hogy felül, ki lehet kérni az elbírálás felülvizsgálatát. Ugye körülbelül 25 ezer ilyen elbírálás történt, vagy kiértékelés, ebből 1170-et fellebeztek meg, de csak 17 esetben kellett fogalmazni az elbírálást, tehát megváltoztatni az elbírálást. Gyakorlatilag véleményem szerint ez olyan csekély mennyiség, hogy mindenképpen büszkék lehetünk a kiértékelés vagy elbírálási rendszer. Végül pedig szeretnék a egyszerűsítési folyamatról beszélni. Ezzel kapcsolatban el kell mondanom azt, hogy a nemzeti kontaktpontok nagyon nagy segítséget nyújtottak. Ők is beszámoltak arról, hogy milyen hatással volt az egyszerűsítés a hetedik keretprogramban a hatodik keretprogramhoz képest. A megkérdezettek 70%-a úgy véli, hogy a hetedik keretprogram esetében a különböző nyomtatványok, a pályázatok, a formanyomtatványok és egyáltalán a folyamatok sokkal jobbak, egyszerűbbek, vagy akár kiválóak a 2006-oshoz, illetve az előtt a hatodik keretprogramhoz képest. Ugyanakkor én úgy vélem, hogy még mindig nem kielégítő a helyzet, és a továbbiakban is el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet tovább egyszerűsíteni a folyamatokat, a pályázatokat, és én magamnak én magam úgy döntöttem, hogy mindenképpen folytatni kell ezt az utat. Ez len, ezek lennének a legfontosabb elemeik a hetedik keretprogram monitoringjának. De természetesen, hogyha bárkinek részletesebb információra lenne szüksége, akkor ezt nagyon szívesen megadjuk tehát a számadatokkal kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban. Most pedig a három másik témának témába kezdenék bele, amit az elején megemlítettem. Az első a költségvetési megvalósítás. A 2009-es év során a mi főigazgatóságunk, ahogy ezt a bevét szokás diktálja, kitűnően valósította meg a költségvetés végrehajtása. A kifizetési előirányzatokban is, illetve az elkötelezettségekben is. Jelenleg 85,9 százalékunk a elkötelezettségeknél, illetve 57 százalék a kifizetési előirányzatoknál ez az arány. tehát a 4 milliárdos költségvetésünkből 2,3 milliárdot már kifizettünk a kedvezményezetteknek. Ezek az adatok gyakorlatilag nagyon hasonlítanak az elmúlt évek adataihoz, ami a 2008-as évet illeti. December 31-én általában, este 7 óra körül, a költségvetéssel foglalkozó igazgató egy SMS-t küld nekem, és tájékoztat arról, hogy milyen végrehajtási százalékot értünk el. Az elmúlt évben ez 99,85 százalék volt. és a kifizetés ellenőriz és 99,89% százalék az elkötelezettségben. Szeretném, hogyha az idei év során is hasonló adatokat érnénk el, tehát gyakorlatilag a teljes költségvetésünket költségvetési feladatunkat megvalósítjuk. A 2007-es évben is nagyon magas volt ez az arány, 99,84 százalék az előirányzatokban, és 99,7 százalék a kifizetési, eh, a kifizetési oldalon. Ebben a kérdésben tehát nem igazán életi kritika, vagy életheti kritika a eh, főigazgatóságunkat, a, úgy gondolom, hogy a elmúlt évek során mindent megtettünk, amit számunk kérhet tőlünk a költségvetési hatóság. Szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy elmagyarázzam, hogy mit is teszünk házunk táján, ugye házunk tája az maga a főigazgatóság, az egyszerűsítés témájában. Az egyszerűsítés nagyon komoly kihívást jelent mindannyiunk számára. Ugyanakkor az egyszerűsítés nem annyira semleges folyamat vagy cél, mint amennyire elsőre tűnhet. Gyakran a bonyolultság nem cél, hanem eredménye a különböző elkötelezettségeinknek, a különböző tárgyalások végeredményének, a különböző érzékeny pontoknak. Egyrészt a költségvetési hatóság részéről, a résztvevők részéről, a szabályaink részéről, a szabályaink következtében, illetve az egyéb résztvevők szempontjainak figyelembevételével. Mindezeknek az a hatása, hogy a helyzet nem egyszerű. A politikusok nagyon odafigyelnek a közösség pénzügyi érdekeire, és nagyon nehéz sokszor a céljaikat megvalósítani, különösen a hiba határa gondolok, amin két százalékot nem szabad meghaladnia. A kutatás esetében, mint ahogy bármilyen másik közösségi program esetében, mindenképpen kielégítőnek kell lenni a finanszírozásnak, annak érdekében, hogy meg tudjanak valósulni a kitűzött célok. Azt viszont nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez legyen a kutatás egyetlen célja. A kutatási politikának, viszont az sem célja, hogy tudományos politikát alakítson ki Európában. Ez önmagában végül is nem egy ellentmondás, de egyfajta egyensúlyt kell megvalósítani a különböző érzékeny pontok között. Ez tehát a gyenge pont. A főigazgató és a szolgálatainak együtt kell azt megtenni, együtt kell azt elérni, hogy minden igényt kielégítsen, minden igényt kielégítsen, de hát ez nehezen megvalósítható, hiszen itt egyensúlyokról van szó, és sokszor előfordul az, hogy nem mindenki látja ugyanúgy a helyzetet. Ugyanakkor próbálván önkritikát gyakorolni, elmondom azt, hogy a hetedik keretprogram lehetővé tette azt, hogy nagyon komoly egyszerűsítéseket vigyünk véghez. Ezeknek egyik része kapcsolódik a jogalkotó, tehát önök és a tanács elképzeléseihez a hetedik keretprogrammal kapcsolatban. Másrésztről viszont kapcsolódik ez ahhoz, hogy mi hogy ö, nekünk milyen elképzeléseink voltak ennek gyakorlati megvalósításához. Az első ide tartozó elem, a garancia alap, ez lehetővé tette számunkra azt, hogy az ex ante ellenőrzések számát lecsökkentsük. Sokkal kevesebb így tehát a munkánk, sokkal kevesebb ezen a területen, mint az előző keretprogram esetében. A kedvezményezetnek nagyon nagy százaléka, talán több ez, mint 80 százalék, nem kell, hogy bizonylatot vagy biztosítékokat mutassanak be, hiszen a garancia alap megteszi ezt. Tehát tíz, gyakorlatilag tized annyi ilyen garanciát kell kérnünk, külső garanciát, mint a hatodik keretprogram esetében. Ami az exante ellenőrzéseket illeti a különböző pénzügyi kapacitások tekintetében, ez is nagyon komolyan lecsökkent. Ugye 500 ezer eurós összekifizetése esetén merül ez fel, ugye ez egy elég komoly összeg. a résztvevőket imáron egységes nyilvántartásban rögzítjük, ez is egyfajta újítás az összes főigazgatóság esetében. Tehát az összes résztvevőt nyilvántartjuk, elbíráljuk őket egyszeri elbírálással, és ezután nem kell a további pályázatok esetében ismét benyújtani ugyanazt az anyagot. Van még egy újítás, ami nem volt egyszerű, ez a metodika, vagy a módszertan biztosítása a különböző személyzeti költségek esetében. Itt azt gondolom, hogy nagyon komoly egyszerűsítést hajtottunk végre. Még egy dolgot tettünk az egyszerűsítés terén, ez pedig az, hogy a szerződéseket hogyan vizsgáljuk, illetve hogy hogyan követjük nyomon a pályázatokat. Először is megpróbáltuk lecsökkenteni a pályázatokra háruló terheket, illetve a saját magunk terheit is, hiszen ahogy tudják, a hetedik keretprogramot keretprogramhoz ugyanannyi, ugyanakkor a munkatársak száma, mint a hatodik keretprogram esetében, pedig sokkal nagyobb volumenű programról van szó. Aztán azt is bevezettük, hogy a pályázatok esetében a jelentéstételi kötelezettség időszaka hosszabb legyen, tehát kevesebbszer kell beszámolni, jelentést tennie a tudósoknak. Lecsökkentettük az elbírálási időt is, illetve a egész pályázatban a határidőket. Lecsökkentettük a döntés határidejét. Jelenleg ez 320 napos átlagidő, ez 40 nappal kevesebb, mint a hatodik keretprogram esetében. Hogyha valaki azt mondja önöknek, hogy X projekt esetében hosszabb volt az elbírálás a hetedik keretprogram esetében, hetedik keretprogram, mint a hatodik keretprogram, ez előfordulhat, de az átlag, ismétlem, 40 nappal kevesebb, mint az előző keretprogramban. A jövőben természetesen azon fogunk munkálkodni, hogy ez még tovább csökkenjen. Mindent megpróbálunk elérni a házunk táján, hogy ezek a határidők csökkenjenek, a lehető legrövidebbek legyenek még egy dolgot tettünk. Ez pedig az, hogy a egyszerűsítéssel kapcsolatban konzultációt, nyilvános konzultációt tartottunk. Bizonyára tudják, hogy a jövő év elején ezzel kapcsolatban tartunk majd egy vagy lesz majd egy javaslatunk, tehát javaslatot teszünk, és nem csak a saját véleményünket szeretnénk elmondani, hanem szeretnénk meghallgatni a többi érdekelt fél véleményét. Ezért júliusban egy nagyon komoly és hosszú konzultációt tartottunk a egyéb érdekelt felekkel. Ezt be is harangoztuk, mindenki tájékoztattunk erről a konzultációról. Körülbelül 3000 véleményt kaptunk meg. Ugye szeptember 30-a volt a határidő, de nem olyan, esély, nem olyan a helyzet, mint a ír népszavazás esetében, amikor már másnap tudtuk, hogy mi lett az eredmény, és nagyon örülök, hogy ez lett, hanem ugye ez egy más típusú folyamat, még nem tudjuk pontosan, hogy mik ezek a vélemények, amint ennek megvan az elemzése, akkor természetesen azt közöljük a parlamenttel. Úgy gondolom, hogy a részletes következtetéseket még nem lehet levondani ebb, ezek, ebből a konzultációból, de az a benyomásom, hogy körülbelül abba az irányba mennek majd el ezek a vélemények, hogy további, a továbbiakban is egyszerűsíteni kell a folyamatot, és ezt mi magunk is így gondoljuk. A tagállamok mindannyian leírták a véleményüket. Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Hollandia, Spanyolország volt különösen aktív ebben a konzultációban, de más országok sem maradtak le nagyon tőlük. Ahogy már említettem, elköteleztük magunkat a tekintetben, hogy egy nyilatkozatot teszünk majd közzé az egyszerűsítéssel kapcsolatban. A jövő év elején szándékozzuk ezt megtenni, ez leginkább azonban valószínűleg mégis a jövő év közepe lesz. Ez a nyilatkozat másik két fontos nyilatkozattal fog majd egy, esni a bizottság részéről. Egyik a pénzügyi szabályzatnak a felülvizsgálata, egy másik, a másik pedig az elfogadható hiba határral kapcsolatos nyilatkozat akik már máskor is, hallott, máskor is hallottak, bizonyára tudják, hogy az egyszerűtésről szóló a e, számomra kiemelt jelentőségű, és ugye már három éve folyik ez a keretprogram, mindent megteszünk azért, hogy tovább egyszerűsítsük a dolgokat, tegyünk meg mindent azért, hogy dinamikusabb legyen, könnyebb legyen, ennek a keretprogramnak a kezelése, menedzselése és pénzügyi szempontból biztonságosabb is. Ezek nem lehetetlen elvárások, vagy célkitűzések. A keretprogramban az az egyik legnagyobb nehézség, hogy túlságosan sok dolgot kell ellenőrizni, verifikálni. Minél kevesebb ilyen feladatunk lesz, annál könnyebb lesz az egyszerűsítést megvalósítani. De világosan ki kell mondani, hogy az a kevés dolog, amit mindenképp ellenőrizni kell, azokat nagyon alaposan ellenőrizni kell, annak érdekében, hogy, a közös, hogy, az, áll, hogy az európai polgárok, adófizetők megbizonyosodjanak arról, hogy jó célra használják fel a befizetett adójukat jó cél érdekében, mert hogy a, természetesen a kutatás ilyen pozitív cél. Ez elkövetkezendő hónapokban tehát a bizottság ezt az egyszerűsítési nyilatkozatot vagy programot be fogja mutatni. Nem én magam, illetve nem én leszek a legfőbb nyilatkozó ezzel kapcsolatban, nem maga a biztos. Még egy dologról szeretnék beszélni, ezek pedig a együttes kutatási kezdeményezések. Jelenleg öt ilyen van. Imi, Inyák, Artemis, a Clean Sky, illetve az FCH, tehát a hidrogén alapú üzemanyagok. Rendkívül fontos az, hogy működő képések legyenek ezek a kezdeményezések olyan szempontból is, hogy költségvetésüket tudják menedzselni. Ezen közös kezdeményezések főigazgatói beszámolnak majd a parlament előtt a költségvetésről, és a bizottság egyébként mindig ott van ezen GTI-oknak a tanácsában, igazgató tanácsában. Együttműködtünk a bizottság szolgálataival, ideiglenes átmeneti igazgatókat neveztünk ki ilyen célokra, és csapatokban dolgoztunk, tehát közös csapatban működtünk együtt ezen közös kutatási kezdeményezések igazgatóságával. Tehát hangsúlyoztuk azt is, hogy még nem tökéletesen autonómok, és az összes igazgató tanácsban, mint ahogy említettem, ott voltunk, képviseltette magát a bizottság, és azt gondolom, hogy ezt nagyon produktív módon tettük, segítettünk abban, hogy a felmerülő problémákat megoldják. Ahogy bizonyára tudják, még egy nagyon fontos munkánk van. A Public-Private partnership tehát a PPP-k keretében. Jelenleg a közös kutatási kezdeményezések és a PPP-k még nem közösen funkcionálnak, tehát nem egy keretbe tartó, tartoznak, de Potosnik biztos úr és a, a JTI-ok -ok igazgatói egy úgynevezett serpa programban vesznek részt. És ez a csoport megvitatja, hogy milyen tapasztalatai vannak ezeknek az igazgató tanácsoknak, illetve JTI-oknak és azt is megvizsgálják, hogy hogyan lehet a bevált gyakorlatokat átvenni, hogyan kell a jövőben optimalizálni a működéseket. Ki kell emelnem ezen közös kutatási központoknak vagy kezdeményezéseknek és a KKV-knak az együttműködését. Nagyon sokszor az a vélemény alakul ki, hogy ezek a közös kutatási kezdeményezések zárt világot alkotnak, elkülönülnek a világ többi részéről. Illusztrálnám ezt azzal, hogy mi is történt a Clean Sky-ban. Költségvetésük nagy részét egy kezdeményező kapja meg közvetlenül, tehát 75%-ban, de 25%-ot nem. Nos, a 75%-ból már 216 javaslat került megvalósításra, 130 új kutatási eh, entitás kapta meg ezeket, 60 Clean Sky szerződésen keresztül. És mint említettem, természetesen ezek olyan pályázatok, amelyek nyitva vannak a külvilág számára. Remélem, hogy ez a röpke kis információ, amivel beszámolhattam, hasznos volt önök számára, és nagy vonalakban átláthatják, hogy hogyan is, mennyire is valósult meg a hetedik keretprogram. A főigazgatóság és maga a bizottság is a továbbiakban is szoros kapcsolatban maradunk, maradunk önökkel, hogyha bármilyen kérdésben el szeretnénk mélyíteni információkat, akkor rendelkezésünkre, állni, rendelkezésünkre állunk, és tudom, hogy az itre eddig megvalósuló ki, kivételesen jó együttműködés a jövőben is fog, folytatódik majd. Mi a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy a kihívásoknak megfeleljünk a keretprogramban. És mint ahogy tudják, ez a keretprogram mindannyiunk számára nagyobb felelősséget ad, ez kihívásokat jelent, és remélem meg tudunk felelni a jövőben ezeknek a kihívásoknak. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Igen, részletesen mutatta be az anyagot. Több hozzászólás van, és hogyha egy kicsit rápillantunk közben az óránkra, azt is láthatjuk, hogy lehetnek nehézségeink, mert van egy további vendégünk is. Éppen ezért azt kérem, hogy aki hozzászól, az igyekezzen kérdést feltenni egy-két percen belül ami segít nekünk abban, hogy némileg a, tartsuk a keretet. Rübik úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bemutatót. Azt hiszem a hetedik keretprogramban nagyon jó haladást sikerült elérni. Az egységes regisztráció, a szerződések egyszerűsítése, illetőleg a legbonyolítás időszaka, ez helyes irányba mutat mindig, de érdekelne, az, hogy vannak-e további célkitűzések a szerződések esetében például hogyan lehetne még tovább egyszerűsíteni, illetve a lebonyolítás esetében 320 napra csökkent ez. Elképzelhető mondjuk a 100 napos célkitűzés? mondjuk egy olyan ö, nagyságrendben maradva, hogy tényleg komoly haladást lehessen elérni. Ami a pénzügyi válságot illeti, megkérdezem, hogy a bizottság kész arra, hogy a dass wirklich das Geld nach 30... Tehát ahogy lehetővé tegyék, hogy 30 napon belül fizessenek, tehát egy adott határidőn belül, hiszen éppen a kutatásban a likviditás nagyon fontos és a bonitás természetesen az elmúlt időszakban azért meglehetősen szenvedett ettől az aktuális helyzettől. Nézzük a következőt. A kötelezettségek vállalásoknál van nulla nulla vagy kifizetéseknél, mint a Cézár esetében, az IMG, az Artemis, az Enyiak esetében miért nem vállaltak kötelezettséget, miért nincs kötelezettségvállalás, illetőleg kifizetés miért nem történt. Vannak-e itt problémák? Mi az oka, ha vannak problémák? Tehát, hogy se kötelezettségvállás, se kifizetés nem történt. Végül pedig az EIT, és azt kell, hogy mondjam, hát nagyon rossz, vagy nem eléggé jó, mondjuk így, nem eléggé került a középpontba. Mi a helyzet a European Institute of Technology-val? Köszönöm szépen a következő Brezsina kolléga. Köszönöm szépen. Nagy örömmel vettem azt, hogy megállapítások hangzottak el az eljárásokkal kapcsolatban, hogy ezek bonyolultak, hogy hiányzik a rugalmasság a vállalatokkal szemben, egy tényről szeretnék most elmondani egy dolgot, és ezt szisztematikusan teszem. Méghozzá tudományos tímek bevonása az a téma, amit felvetnék európai országokból. Olyan tímekről van szó, amelyek nem hát nem a legújabb tag, tagállamokból érkeznek, de mégse túl régen tagjai az Európai Uniónak. Vagyis úgy gondolom, hogy itt csökkenés látható ezen a területen, és természetesen ez kihatással van a tudományos potenciál kihasználására, ami nagy kár egész Európára nézve, hiszen e, ösztönzést, javaslatot tennék arra, hogy legközelebbi alkalomra, amikor meghallgatjuk Önt, akkor jobb eredményről számoljon be azon tagállamok kapcsán, amelyek nem túl régen tagjai az EU-nak. A második kérdésem az, Ebben a szakbizottságban nyilvánvalóan a következő keretprogramot is elő fogjuk készíteni. A hetedik keretprogram kidolgozása esetében megnéztem, hogy mi a helyzet a hat kihatásokkal, készültek a tanulmányok a hatásról, a hatáselemzések készültek vagyis arról van szó, hogy ezen tanulmányokkal számolnak. Köszönöm. Majd a jövőben. Kaváldió kolléga. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral. Minha pergunta... Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató úr. A közös technológiai kezdeményezések végrehajtásáról beszélek. Ezek természetesen fontos részei ennek a közös kutatási politikának, de ön is elmondta, hogy ez meglehetősen zárt egységet alkot a keretprogramon belül, hogyha a kezdeményezésekről belépünk. Szóba került a Clean Sky program, de azt kell, hogy mondjam, nem mindig sikerült az összes kezdeményezés esetében érvényre juttatni azt, amit szeretnénk. És na, igazából nem biztosítottuk a hozzáférést a kis és középvállalatok számára, az egyetemek számára. Nagyon fontos az ipar, a az egyetemek, a kutatóközpontok bevonása, és ez nem eléggé történt meg. Tehát ezt a kombinációt erősíteni kell a háromszögön belül, a háromszög csúcsainak együttműködését jobban kell biztosítani, mert így létrejött egy innovatív európai térség. Tehát az érdekelne, hogy mit tervez ön annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség kialakuljon, az egyenlő hozzáférés a pénzügyi összegekhez? hiszen részben magánfinanszírozás, de van, ami államfinanszírozás alapján történik. Tehát a kérdés az, vannak-e tervek arra, hogy ezek jobban kinyíljanak ezek a programok, hozzáférhetőbbek legyenek kis és középvállalatok számára? És más országokból is részt vehessenek az egyetemek. Köszönöm. Köszönöm. Pascsó úr. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem azon szándékát, hogy pénzügyi segítséget nyújtson és egyszerűsítse a szabályokat a kutatások tekintetében, de azt gondolom, hogy egy kicsit tovább is kellene lépnünk. Gondolok itt arra, hogy a szabványokat jobban védjék, hiszen amikor egy kutatásnak az eredményét alkalmazzuk a mindennapokban, akkor válik hozzáférhetővé a nagy közönség számára. Ismerek olyan eseteket, amikor nagyon fontos innovációk vagy kutatási eredmények több mint egy évig várnak arra, hogy a szabványügyi hivatalnál eredeke, eredményre jussanak, és azt gondolom, hogy néha túlságosan sokat kell várnunk arra, hogy valóban hasznos dolgokat használhassunk. Kollégi Lamberts. Lamberts kolléga. Köszönöm szépen. Három rövid kérdés. Lehet, hogy nem mindenre lesz meg a válasz. Az első kérdésem. Amikor megnézzük az egyszerűsítést, és ön is arról beszél, hogy ez fontos, de megnézzük, hogy a programokat adminisztrálni, igazgatni kell, mennyi pénzt áldoznak erre. Itt arányokat szeretnék hallani. Mennyit költenek kutatásra, mennyit költ az EU az igazgatásra, és mennyi eurót kapnak a kedvezményezettek arra, hogy ezeknek a szabályoknak megfelelhessenek, tehát a hatékonyságra kérdeznék rá, nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e mutatói. A második kérdés, ön mennyiben elégedett azzal, hogy fókuszálni tudják-e a kutatási erőfeszítéseket? Nyilván egy kritikus tömeget el kell érni, ahhoz, hogy kutatásokat fókuszáltan végezhessünk, mert hogyha itt csak elszórjuk az erőinket, akkor nem leszünk hatékonyak. Tudjuk ezt a keretprogramok múltjából, hogy vannak tapasztalatok, erről mit tud mondani. A harmadik dolog, a programok, amelyeket a kutatási keretprogram részeként kezdenek el, mennyiben egészítik ki a nemzeti kezdeményezéseket? Tehát az érdekelne, hogy az erőfeszítéseket itt esetleg duplikáljuk-e. Az Alzheimer vonatkozásában van egy közös technológiai kezdeményezés, ami biztató, de erre vonatkozóan szeretnék még információkat kapni. Köszönöm, mondja az elnök. Tomzon kollega következik. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Uh, Senior Secretario General. Um, I will speak in English. Uh, when... Angolul fogok beszélni. Amikor a hetedik kutatási keretprogramról elkezdtük az eszmecserét, akkor egy újfajta ütemezést kaptunk. Ugye korábban a kutatási keretprogramok négy éves időre voltak ütemezve, most azonban ugye egy új megközelítés szerint más programokhoz hasonlóan a költségvetési időszakra adaptálják. Nagyon sok kutatót kérdeztek meg ezzel kapcsolatban, aztán indokolást hallottak tőle, hogy jobb lenne a négy év helyett hét évben gondolkodni. És ebben meg is állapodtunk. Közben azonban itt a hosszú távú tervezés alatt nem nagyon nézhettünk bele a költségvetésekbe, és hát sok minden változott, ugye. Azt követően, hogy a keretprogramban megállapodtunk és rögzítettük 2006 és 2005 során, gyakorlatilag elkezdődött a klímaváltozással kapcsolatos mizéria. És ezek a problémák nem jelennek meg a programban, a keretprogramban. A svéd elnökség nem régiben ellátogatott ide a szakbizottságba, és prezentálta az új vízióját annak érdekében, hogy egy zöldebb Európa, egy zöldebb gazdaság, egy ökogazdaság érdekében együttműködjön a spanyol elnökséggel. De ez sem szerepel a keretprogramban, úgyhogy azt kérdezném, hogy hogyan tudnánk valóban 7 évre futtatni, de viszonylag rugalmasan ezeket a programokat, projekteket, és hogyan tudnánk ezt a hetedik kutatási keret programot zöldebbé vállal, tenni, változtatni, tekintettel az új klíma és energiacsomagra, ami ugye a következő tíz évre van ütemezve. Tehát kiegészítek -e ezek egymást, az új klíma stratégiát felkarolja-e ez a program? Köszönöm. Danke sehr, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen a következő Réka Manuel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, Szilva úr. Üdvözlöm itt a szakbizottságban. Ahogy említette, ugye ez az első alkalom, hogy találkozunk az új parlamenti ciklus alatt. Azt gondolom, hogy nagyon világosan és realista módon elemezte a helyzetet, és nagyon sok kérdésemre már válaszolt is a felszólalásában, és miután az elnök azt kérte, hogy konkrét legyek, rá is tennék a kérdésekre. Először is JTI-ok kérdése, Joint Technological Initiative kérdése. Ugye itt egyetemekhez kapcsolódnak, illetve vállalkozásokhoz az ebben résztvevők. Nagyon fontos kérdés a költségvetés végrehajtása, végrehajtása és említette, hogy ez, ez ügyben jól állnak. Itt azt gondolom, hogy el kell térnem az ön véleményétől, itt gond van, hiszen a JTI gyók esetében nem úgy működik, működik a költségvetés végrehajtása, mint máskor nem jól hajtják végre, gond van. A frakcióm mindig elmondta azt, hogy a célkitűzéseknek meg kell felelni. Többször is, többször is elmondtuk, hogy a JTI-ok -ok jó eszközei annak, hogy a kutatás és fejlesztési, kutatási fejlesztési célkötözéseinket megvalósítsuk. Pontosan ezért is hoztuk őket létre, de már a kezdetek kezdete óta elmondjuk itt a szakbizottságban, hogy komoly fenntartásaink vannak a végrehajtással kapcsolatban, tehát finanszírozással kapcsolatban, eh, láthatósággal, nyitottsággal kapcsolatban ezek, ez, lenne itt a, ez lenne itt a gond, illetve hát a folytonosság kérdése is. Ön nagyon óvatosan fogalmazott az első négy témával kapcsolatban, de ez még sajnos nem válaszol a kérdésénkre. Azt szeretném, hogyha kicsit explicitebben válaszoljon, Kérdésem, hogy a bizottság fenntartja azt az elképzelést, hogy a JTI-ok működőképesek vagy életképesek, további JTI-okat akar indítani, avagy olyan formációkat szeretnének inkább létrehozni, amelyek jobban alkalmasak a keretprogram célkitűzésének megvalósítására. Említette az egyszerűsítést, illetve a pályázatoknál az egyszerűsítést, a részvételt, a hetedik keretprogrammal kapcsolatban az eredményeket említette. Egyetlen dolog, dolgot szeretnék kiemel, kiemelni, ezt a félidős felülvizsgálatban olvastam, ez pedig az volt, hogy az ellenőrzési kultúrából el kell jutnunk a bizalom kultúrájába a kutató kiválasztásánál. Pontosan erről van szó, a bizalomról, és itt Figyelembe kéne venni mindenképpen az amerikai eredményeket. Kérdésem továbbá az is, hogy néhány témával kapcsolatban egyez, mondja el a véleményét. Hogyan lehet az például megvalósítani, hogy a kutatóknak 10%-a legyen új tagállami állampolgár ezen JTI-okban? Hogyan nagyon örülök annak, hogy a női kutatók, tudósok részvételét fölkarolták, a kutatási finanszírozási eszközzel kapcsolatban is lenne egy kérdésem, hogyan működik mindez, illetve mi a helyzet az együttes, közös pályázatokkal, hiszen itt a multidisciplinaritásról is szó van. És elnök úr, mindjárt végzek, még egy kérdésem lenne. Szilva úr Vannak itt ugye veteránok, mint ahogy említette, vannak itt olyanok, akik már az előző ciklusban is itt voltunk, illetve már a hetedik keretprogramot születésétől végre, vég, születés oda kísérjük. Tudjuk, hogy nem közű, nem könnyű ennek a megvalósítása, tudjuk, hogy nagyon nehéz munkát végeznek, ezért szeretnék gratulálni önnek eddigi munkájához, nagyon örülök annak, hogy ön és csapata ilyen jól együttműködött a parlamenttel, és megköszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk. Köszönöm. Köszönöm a számos kérdést. Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Rodriguez úrnak is szeretnék köszönetet mondani. Három kérdés, csak röviden. Az egyik kérdés akkor hogy arról van szó, hogy a hetedik keretprogram keretében osztják a legfontosabb kutatási forrásokat. Vannak államok, amelyek alaposan részt vesznek, és fokozottan részt vennek, de vannak olyan államok, vesznek, és vannak olyan államok, amelyek csak ö, mm, részben tudnak pénzt kivonni innen, illetve nem tudják növelni a részvételüket. A kérdésem az, hogy milyen intézkedések vannak arra nézve, hogy ezek az államok, amelyek pillanatnyilag nettó befizetők csak, Nos, hogy ezek az országok azért jobban le tudják hívni az összegeket a hetedik keretprogramból. A második kérdésem a magánvállalatokra vonatkozik, amelyek részt vennének a hetedik keretprogramban. Ennek van egy önrésze, amit nekik kell vállalniuk és állniuk. Pillanatilag nagyon nehéz a bankoktól forrásokhoz jutni, és az ilyen innovatív ügyeket eleve kockázatosnak tartják a bankok. Mit követnek el annak érdekében, hogy a bankok jobb hozzáférést biztosítsanak a hetedik programhoz? Ezt azért mondom, mert a hetedik keretprogram fokozottan igényel beruházást az alkalmazott innovációt. Elnök úr, köszönöm a szót. Én nem veteránként, új képviselőként szeretnék kérdezni, bízva abba, hogy a kérdés nem tájékozatlanságból fakadna csupán. Főigazgató úr imponáló adatokat mondott a kiértékelés rendszeréről, annak a minősítéséről, és a számadatok is ezt bizonyítják. 25 ezer pályázatból 5 ezer elfogadás, 1170-nél merült föl a fellebbezés mindössze seventeen nél volt erre szükség, és említette, hogy végül is az adófizetők igénylik azt, hogy pontosan tudják, hogy az összegeket mire költjük. De feltehetőleg az adófizetők azt is igénylik, hogy tudják, hogy vajon eredményesek-e végül ezek a kutatások. Nyilván az eredményesség az adott esetben társadalmi, gazdasági következményként nehezen és később mérhető. De azt talán ellenőrizni kell, és nyilván kérdezem, hogy milyen eszköztárral történik, hogy a programban megfogalmazott célokat elérték-e, és egyáltalán a programot hajtották-e végre. Ön említette, hogy a munkatárs kevesebb, a pályázatok száma nagyobb, és az önmagában helyes, hogy a jelentés tételi kötelezettség ritkább, de az alapvető kérdés az hogy rendelkeznek e azzal az eszköztárral hogy a nyomonkövetés a pályázatban foglaltaknak a végrehajtásáról legyen e nekünk információnk mert végül is az adófizetőket végső soron ez érdekli. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdés, Makhatis Köszönöm szépen, elnök úr. Különböző értékelési kritériumok vannak arra nézve, hogy ezeket az összegeket, amelyekről a kolléga éppen beszélt, hogyan értékelik. Ki tudják-e zárni azt, hogy vannak a kutatási politika területén olyan részek, ahol gyakorlatilag nem ismerjük fel a dolgokat, ahol a kérelmezőnek nem kell indokolnia, hogy mit is tesz a pénzzel. Tehát pontosítok, tehát ki tudják ez állni, hogy ilyen előfordul, mert én más információkat kaptam. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Egy egész sor nagyon fontos kérdés hangzott el, és azt kérem, hogy koncentráltan válaszoljon. Nem könnyű a feladat persze, de azt kérem, hogy tegye ezt meg részben túlléptük a rendelkezésre álló időt, de azért a legfontosabb kérdésekre térjen ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz összefoglaló jellegű választ adni. Ugye tudjuk, hogy ez a szakbizottság pontosan tudja, hogy mi a, miben áll a munkája, hogy mindenre rákérdeztek. De a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy elmondom mindenkinek, hogy mi a főigazgatóságunk weboldalának a címe, ott minden, minden kérdésre megtalálnak a választ. De megtalálják a választ, de próbálok azért válaszolni. Én általában elég konkrétan szoktam fogalmazni, úgyhogy megpróbálok most is így tenni. Először is Rübig úr. Lehet-e a határidőket javítani. Lehet-e mondjuk 30 nap alatt ki, ö, megtenni a kifizetést? Hát én szeretném, ha így lenne, de ez nehezen megvalósítható. Ezzel kapcsolatban is ugye van egy programunk, nagyon gyorsan, van egy olyan programunk, ahol, aminek ez a célja, hogy nagyon gyorsan meg tudjuk tenni a kifizetéseket, tudjuk ezeket átutalni, úgyhogy ez egyfajta példa. a kifizetések gyorsabb megtétele, tehát hogy gyorsabban tudjunk fizetni, az állandó gondunk, és hogyha figyelemmel kísérik a dolgokat, nyilván látják, hogy hogy próbálkozunk, illetve hogy eredményeket értünk már el. De a 30 nap az talán egy túlságosan gyors vagy rövid határidő. A kötelezettségvállalás és kifizetési előirányzatokról beszéltem arról is, hogy milyen végrehajtási arányuk, illetve hát a Joint Technology Initiative, illetve az Európai Technológiai Intézmény. Nos, ez a kérdés, a második kérdés nem a mi hatáskörünk, nem a mi főigazgatóságunk tartozik, Odil Kentán felel ezért, kollégám. többi kérdés egy kicsit általánosabban fogalmaz, vagy válaszolok majd. De kérem, hogy bízzanak bennem, mindent megteszünk azért, hogy gyorsabban tudjunk fizetni. Amióta én elnökölöm, vagy igazgatom ezt a főigazgatóságot, ez volt a legfontosabb célkitűzésem. Új tagállamok kérdése. Számomra mindig is nagyon fontos kérdés volt az is, hogy milyen, milyen olyan keret, hogy néz ki egy új olyan keretprogram, amelyikkel mindegyik tagállam azonosulni tud. De hogyha ilyen talál, akarunk kitalálni, akkor, mm, akkor nehéz megvalósítani magának a keretprogramnak a céljait. Tehát itt kétféle célkitűzés van. Egyrészt Um, az, hogy a keretprogramok megfelelően, megfelelően kiélezettek legyenek, illetve hogy minél többen részt vegyenek benne. Ugyanakkor el kell, mondanom, el kell mondanom, hogy vannak még olyan eszközeink, amelyek arra szolgálnak, hogy a részvételi arányt növeljük, illetve ne felejtsük el a strukturális alapot sem. Ugye a strukturális alapnak nagyobb költségvetése van a kutatási kérdésekre, mint nekünk a kutatási keretprogramnak. A két program szinergiája alapján véleményem szerint lehetne növelni az új tagállamok részvételi arányát például. Egyébként a strukturális alapokat igazgató csoporttal koordináljuk munkánkat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb legyen az eredmény. Kárvályó asszony beszélt GTI-okról, válaszomban el mondanám a GTI-ról az alap gondolataimat. Nos, a GTI a legkockázatosabb eleme a hetedik keretprogramnak. Pénzügyi szempontból. Az innováció támogatás és munkahely teremtés szempontjából pedig valószínűleg ez a legalapvetőbb eleme a programnak. Tehát figyelembe kell venni azt, hogy itt pénzügyi kockázataink vannak, sokkal magasabb kockázat, mint egy European Research Council-os ösztöndi, ugyanakkor szükség van erre. Ez a szükséglet pedig a parlament véleményében is megnyilvánul, A főigazgató, tehát jó magam, azt kéri, hogy minden egyes GTI-omban egyesével számoljunk be, tehát külön-külön számoljunk be minden egyes GTI-ról, tehát Joint Technology Initiative-ről. Tehát ezt a két dolgot, a kockázatot és a szükségességet mindenképpen együtt kell vizsgálnunk. Nem könnyű ez. Hogyan lehet ezt megtenni? Jobban együttműködünk az érdekelt felekkel, a lehető legátláthatóbbak vagyunk. Mint ahogy említettem, van egy olyan csoportunk, amit én elnökök egyébként, ahol részt képviselheti magát az összes JTI, az összes ilyen kutatási vagy technológiai kezdeményezés. A jövőben egyébként lehet, hogy létrejönnek még ilyen JTI-ok, -ok, és az is, a, az is célja ennek a csoportnak, hogy a, a hibákat megpróbáljuk valahogyan kiigazítani még egy alapvető fontosságú dolog a JDI-okkal kapcsolatban, hogy mindenki számára nyitottnak kell lenni. Így van ez a Clean sky is, sokkal nagyobb a nyitottsága, mint ahogy ezt az első adatok alapján gondolkodunk. Tehát nyitottaknak és átláthatóknak kell lenni ezeknek a JTI-oknak, csak úgy, mint ahogy a keretprogram egyéb témáiban kiírt pályázatoknak. Egy másik képviselő a hetedik keretprogram alapelemeiről kérdezett. Nos, ezek nem a hetedik keretprogram alapelemei, elem, elemei, hanem az egész kutatási politikának. Ez az egyik a szabadalmak kérdése, a másik pedig az eredményeknek a, az elemzése. Hogyha az Egyesült Államokkal hasonlítjuk össze magunkat, akkor le vagyunk bizony maradva, de a gond nem a keretprogramból fakad, hanem az európai kutatási térségből fakad. Egyébként nagyon szívesen beszélek még az ezen témában folytatott kezdeményezéseinkről, tehát az európai kutatási térséggel kapcsolatos kezdeményezéseinkről. Ha gondolják, többször is eljövök a bizottság és a tagállamok közösen járnak el ezen a területen. Lamberto szerint van itt egy, még egy alapvető kérdés. Milyen, milyen szerepet kapnak a laboratóriumok, az egyetemek? De a parlament megad nekünk megad nekünk bizonyos kereteket, ez pedig konkrétan most az volt, hogy a költségvetésnek 6%-at fordíthatjuk személyzeti kérdésekre, saját költségeinkre, ezt még sose értük el, de hogy válaszoljak, nagyon nehéz azt megmondani, hogy pontosan milyen költségekkel jár az adminisztráció, a bürokrácia, és bürokrácia és mi a, mit kapnak a laboratóriumok, illetve a kutatók. ugyanakkor el kell mondjam azt, hogy nagyobb adminisztrációs költséggel dolgoznak a kutatási központok, mint mi. Hogyha ezt lehetne javítani, az nagyon jó lenne. De úgy tűnik, hogy úgy lehet ezt csak, meg, úgy lehet ezt csak megválasztatni, hogyha, hogyha egyszerűbbek a szabályok. Hiszen abból, abból alakulnak ki a költségek, vagy abból származnak a költségeik, hogy bizonyos szabályokat alkalmazniuk kell, és be kell tartani. Tehát minél egyszerűbbek a szabályok, annál alacsonyabbak a költségek. Annál egyszerűbb ezeket ellenőrizni, tehát a szabályok betartását, és ezzel csökkennek a, költs- a kutatási központok költsége is. Lambert úr az is, azt is megkérdezte, hogy helyesen helyesen fogalmazzuk-e meg a pályázatokat, vagy értékeljük -e ki ezeket. Nos, hát minden évben kidolgozunk egy munkaprogramot, ezt egy nagyon komoly mm, konzultáció előzi meg az összes tagállamban, az összes prioritást élvező területen. Ugyanakkor ugye megvan maga a program, amit nem régiben indított el Barroso úr. Itt elég fontos dolgokat mond ki arról, hogy hogyan kell kinéznie a kutatási szakpolitikának, illetve hogy milyen eszközökkel kell rendelkeznie a keretprogramnak. Ugye ezen eszközöknek képeseknek kell lenni arra, hogy a prioritásokat megvalósítsák. Ahogy említették, például a kutatási szakpolitikát zöldebbé, környezetbarátabbá kell tenni. És pontosan ezt próbáljuk megtenni, évről évre zöldebb a kutatási politikánk, próbáljuk azt elérni, hogy a szén felhasználás alacsonyabb legyen évről évre, és természetesen erre odafigyelnek a kutatók is. A hetedik keretprogramnak vannak olyan elemei, amelyeket az alapján lehet változtatni, hogy milyen munkaprogramot szabunk meg. A nemzeti programok, következő téma a nemzeti programokhoz való alkalmazkodás, illetve hogy mennyire éle, mekkora az átfedés a keretprogramok és a nemzeti programok között. Természetesen az átfedéseket a lehető legjobban el kell kerülni, de legyünk realisták. Sokkal nagyobb az átfedés a 27 tagállam kutatási politikája között, mint a keretprogramok, illetve a nemzeti, keretprogram, a nemzeti kutatási politika között. van egy úgynevezett kompilobakter nevű öm, csirke baktérium. Ezt gyakorlatilag mind a 27 tagállamban ö, vizsgálják. Ebben az a jó, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy rájöjjünk ennek a korokozónak, az eredetére, illetve hogy hogyan lehet, hogyan lehet ezt gyógyítani. De hát eh, most először eh, fognak össze ezügyben a tagállamok. Az első eh, ilyen eset, vagy a próba, az, az, a kezdet az mindig nehéz, de azért próbálkoznunk kell. Thompson asszony azt kérdezi, hogy hogyan lehet jobban kihasználni a 7 éves időtartamát ennek a keretprogramnak. Véleményem szerint ez a keretprogram alkalmas arra 7 éves léténél fogva, hogy a realitáshoz alkalmazzuk. Amikor 2006-ban először itt jártam, és a, 2000, és a hetedik keretprogramról beszéltünk, akkor egészen mások voltak a prioritások. Teljesen más témákról beszéltünk. Nagyon fontos az, hogy a keretprogram megfelelően rugalmas legyen ahhoz, hogy a realitáshoz, a gazdasági realitáshoz, illetve a prioritásokhoz lehessen alkalmazni. Rier asszony mindenre rákérdezett, lehet, hogy meg kéne hívnom vacsorára. Hogy válaszolni tudjak. Ami a JTI-okat illeti, azt hiszem már válaszoltam a kérdéseire, tehát eh, meg kell próbálni a különböző elemeket eh, kombinálni. És nagyon fontos az, az is, hogy megfelelően rugalmasok legyenek a különböző mechanizmusok. Talán a jogi forma, tehát a community body elnevezés nem biztos, hogy a legalkalmasabb. Ezen gondolkodunk, tehát azon gondolkozunk jelenleg, hogy a public partner partnershipek keretében hogyan lehet megfelelő jogi formákkal találni, hogyan lehet az adófizetőknek a lehető legjobb értéket adni. Merci. Sobre Riefsi también me hizo una pregunta la señora Riera. Van még egy téma, amivel kapcsolatban Riera Madurell asszony kérdezett, de sajnos erről nem szólnak a jegyzeteim, elnézést kérek. Ciento solo está para los nuevos Estados miembros. Arra, Új tagállamok kérdése. Ugye 10% jutna vagy járna az új tagállamoknak. Szerintem olyan nagy események megszerzésére vagy megszervezésére is lehet alkalom, mint például, amit Prágában tettünk, hogy tudósokat nyerjünk meg a hetedik keretprogramnak. Minél fontosabb egy tagállamban a kutatási program, kutatási szakpolitika minél többet költ a GDP-ből egy tagállam a kutatásra, fejlesztésre, annál nagyobb mértékű a részesedésük az ilyen közösségi programokban. És minél aktívabbak a tagállamok, annál több a kiválósági központ, annál jobb a helyzet. A Research Financial Facility valószínűleg, nem is tudom, hogy egyébként spanyolul ezt hogy hívják, talán kutatási facilitás, hát ez e, egy nagyon újszerű, innovatív e, eszköz. Az lenne a lényege, hogy egy bank vállal garanciát a kutatásért. Azt próbáljuk ezzel elérni, hogy nem csak e, állami bankok vállalhatnak garanciát, hanem a magánbankok is motiválnunk kell ezeket a magánbankokat, vagy privát bankokat, hogy a kutatást támogassák, ez nekük is jó, és jó ez a gazdasági rendszernek is. Az együttes pályázati kiírásokról is szólt egy kérdés, ebből egyre több van, egyre több ilyet írunk ki. Nagy, nem könnyű egyébként elbírálni ezeket, vagy kiírni ezeket, hiszen két költségvetést kell össz, együttesen vizsgálni de olyan témákról van itt, van itt szó általában, ami környezetvédelemről és energiáról egyszerre szól, és igenis odafigyelünk erre. Tikau asszony tett fel egy kérdést arról, hogy uh, hogyan lehet ezt elérni, hogy az összes tagállam része, részt vegyen az ilyen programokban. Most erről már egyrészt beszéltem, úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú az, hogy részt vegyenek. Már majdnem az összes tagállam, új tagállamba ellátogattam, egy maradt még oda, azt hiszem, hogy jövő héten elmegyek. De egy dolgot szeretnék leszögezni, nagyon fontos a strukturális alapokat a hetedik keretprogrammal összekötni. Tika asszony világosan elmondta azt is, hogy milyen gondok vannak a finanszírozással. Erre utaltam, utaltam korábban, a pénzügyi ágazatot, ágazat figyelmét föl kell hívni arra, hogy ez is piacot teremthet számukra, tehát a kutatás is piac lehet. Kockázat van itt is, de annyira nem magas mondjuk a kockázat, mint az épít, építőiparban, ahova még mindig ö, befektetnek. Balcó úr kérdezett arról, hogy hogyan lehet mérni az eredményeket Egyrészt használjuk azt az eszköztárat, amit a hatodik keretprogramban is használtunk, de ugye a kiértékelések általában ex post értékelések, tehát ex ante előzetesen nem tudhatjuk, tehát világosan nem láthatjuk, hogy mi lesz az eredménye egy kutatási projektnek. Persze, mást kell, mást és mást információra van szükségünk projektől függően. A kockázat mértéke például más lehet eh, projekt, ez is projektfüggő. Hogyha mondjuk Clean Sky, a Clean Sky-ról van szó, akkor sokkal világosabb eh, a cél, világosabbak a célnak, célok és azt próbáljuk elérni, hogy, világos, hogy világosan lehessen mérni ezeket a dolgokat, tehát a célkitűzés legyen világos, hogy jobban össze lehessen hasonlítani az eredményt a, a pályázati kiírással. Van még egy képviselő úr, akivel sokszor szoktam beszélni, de nem tudom kiejteni a nevét, Háci Márkákis úr. Azt a kérdést tette fel, hogy mit tegyük akkor, amikor nincs eredmény. Amikor mondjuk adatkutatásról van szó, akkor nem feltétlenül szükséges az, hogy, hogy legyen eredmény, hogyha a kutató a lehető legjobb helyszínen, a lehető legjobb módszerekkel végzi a kutatást, nem feltétlenül van eredmény alapkutatásoknál. De a Joint Technology Initiative-eknél pedig mindenképpen számon kell kérni azt, hogy legyen egy szabadalom a végén, tehát valamit hozzanak létre. Pontosan így ennek alapján működik a kiválasztási, a pályázat odaéli, odaítélési folyamat is, tehát hogy a JTI-oknál legyen eredmény. Van még egy kérdés, ezt nem igazán értem, úgyhogy segítséget kérek. Ah, ya lo he dicho, es que venían muy pocos de los nuevos Estados miembros erre már válaszoltam, ugye arra gondoltam, hogy, hogy volt-e, van-e új tagállami résztvevő. Riera Madurell azt mondja, megkérdezi, hogy mikor kerül sorra a szóban forgó vacsora meghívásra. Félgazgató, én úgy gondolom, hogy az Európai Tudományos Tanács nagyon fontos dolgot tett, ezt el szoktam mondani a tagjainak is, ez pedig az, hogy megváltoztatta a starting groundok arányát, tehát gyakorlatilag sokkal több résztvevő, vagy potenciális résztvevő van, sokkal nagyobb körből merít, és ezért nagyobb az esély annak, hogy kiválósági, kiválósági faktorral számoljunk. Ezzel szeretném is lezárni, elnök úr, nagyon nehéz lenne a nyolcadik, het, nyolcadik kutatási kire, kire, keretprogramot kidolgozni, hogyha nem tudjuk megvalósítani a hetediknek a célkitűzéseit. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a főigazgató úrnak ezeket a nagyon precíz válaszokat, hiszen nagyon szerták ágazóak voltak a kérdések. Bizonyára hamarosan újra ellátogat hozzánk, hiszen a szakbizottságunk számára nagyon fontos feladatai vannak amelyeket meg kell oldani. A nyolcadik keretprogramra vonatkozóan, tehát várjuk majd az iránymutatásokat. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Kollégák, önöknek pedig mondom, hogy fél perc technikai szünetet tartunk, hiszen új vendég látogat hozzánk. It's so complicated. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kedves kollégák! Hogy köszöntsem már többedik ízben, de ebben a jogalkotási ciklusban első alkalommal Lord John Moggot, aki a villamos energia és gázipari szabályozó hatóságok európai csoportjának elnöke. Az elmúlt ciklusban sokat dolgoztunk együtt, eléggé fárasztó eszmecseréket folytattunk, és annál is inkább örülök, ezért, hogy itt köszönhetem körünkben, és fel is kérem, hogy tartsa meg a kis expozéját, majd pedig önök kollégák megkapták, megkapják a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek föl. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is köszönöm szépen, hogy az új ciklusban ilyen gyorsan lehetőségem nyílik beszélni önökhöz, röviden. Először a korábbi szakbizottsági tagoknak, akik most is bekerültek a bizottságba, gratulálni és köszönetet mondani azért a sok támogatásért, amelyet önök biztosítottak nekünk a csomag megalkotásánál. Nagyon közeli volt a kapcsolat, az együttműködés a témafelelősökkel, a koordinátokkal, és ezért sikerült a szabályozó hatóságoknak független tanácsokat birtokba venniük, és mindenkinek felhívni a figyelmet a csomagnak a fontosságára. Mondom ezt azon háttér előtt, hogy a tanács néha kicsit húzódozott az ilyen konkrétumoktól. Természetesen a szakbizottságokat továbbra is tájékoztatni fogom a munkánkról, és nyilvánvaló, hogy az elszámolhat tathatóság, a szabályzó hatóságok vonatkozásában az egyik legnagyobb prioritásunk. Nyilván független hatóságokról van szó, de ezeket nem lehet úgy tekinteni, mintha nem tartoznának felelősséggel semmilyen egyéb hatóság vagy testület felé. Szükség van tehát a kontrollra, és az Európai Parlament itt lép be a képbe. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, amit ki is emelnék. A másik tényező, amit kiemelnék, az a fogyasztók kérdése, és azt gondolom, hogy e vonatkozásban is a parlament nagyon sokat dolgozott a kiskereskedők, a kiskereskedelem vonatkozásában. Amikor az együttdöntési eljárás keretében dolgoztunk, akkor azt gondolom, hogy egy ambiciózus célt tartottunk szem előtt, de a legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy nagyobb felelősséggel ruházzuk fel az új ügynökséget. És azt gondolom, hogy a parlament hozzájárlása nélkül ez sem valósulhatott volna meg. Most egy nagyon fontos folyamat közepén tartunk. 18 hónappal a csomag után, a csomag elfogadása után, ugye a végrehajtás következik a végrehajtásnak kellene bekövetkeznie. Ez mind a bizottság, az Európai Bizottság vonatkozásában lényeges, hiszen látnunk kell, hogy az nemzeti hatóságok most, hogy nagyobb függetlenséget kaptak és nagyobb felelősséget, el tudják látni a munkájukat, és fel tudnak készülni arra, hogy az új ügynökség valóban felállításra kerülhessen. Hiszen az elnököt még meg kell nevezni, akiket esetleg érdekelne a jelentkezés, azoknak el tudom mondani, hogy megvan a lehetőség, nagyon alaposan előkészített munkát kell majd végezzen ez az ügynökség. A kérdés az, hogy mi mit fogunk majd tenni hatóságként abban a minőségben, hogy egyrészt együttműködünk a nemzeti hatóságokkal, illetve az ERGEG-gel, az villamos és gázügyi szabályzó hatóságok európai csoportjával. Az ügynökséget tehát fel kell állítani. Először is kell egy székhely számára, ezt a, erről a tanács fog dönteni, valószínűleg decemberben három ország között. A második dolog egy elnök, és a harmadik a struktúra tisztázása. Ez egy tanácsadói funkcióval bíró testület lesz, és a parlament nemzeti képviselői is helyet foglalnak majd. Kell ugye egy szabályozói grémium, és ez az újdonsága ennek az ügynökségnek, ahol mi is részt veszünk. Lesz egy feleviteli grémium is, de mint ahogy mondtam, először is fel kell, hogy állítsuk ezt az ügynökséget lehetőség szerint jövő márciusig. A szabályozók csoportja pedig nagyjából ugyanekkorra áll fel. Ezt az átmeneti időszakot arra használjuk fel, hogy az eljárás szabályzatot rögzítsük. Talán egy kicsit bürokratikusnak tűnik ez az egész, de itt a hatékonyságot tartjuk leginkább szem előtt. A jogalkotásban szereplő szabályok nyilván azt jelentik még, hogy az elnököt, illetve az ügyvezetőket kinevezzük, mik, a működés szabályai. Természetesen mindezt úgy tekintjük, hogy akkor lép mindez életbe, amikor valóban felállításra kerül, és megkezdi a munkáját ez az ügynökség. Egy nagyon fontos elemet is most próbálunk kiteljesíteni, ez a nemzeti szabályozó hatóságoknak a csoportja. Ezek nagyobb hatóság, függetlenségre és nagyobb végrehajtó mandátummal rendelkező csoport, hiszen tudjuk, hogy a, ezek a hatóságok gyakorlatilag egy nemzeti kontextusban voltak valahol részként, most azonban egy külön független csoportról beszélünk. Azt is biztosítanunk kell, hogy ne kerüljön arra sor, hogy a nemzeti momentum úgymond ne aprózódjon szét, és ehhez kell egy koordinált megközelítés. Ennek a, ezeknek az új javaslatoknak a, a veleje gyakorlatilag az, hogy a szabályok részleteikben is nagyon jól működjenek, és hogy az egész struktúrán belül mindenki tudja, hogy mi a dolga. Ezeknek a kódexeknek, magatartási kódexeknek és szabályoknak a kiteljesítésére két területre tekintünk, ezeket helyeztük homlokterünkben, nyilván a villamos energia és a gáz. Emlékeznek erre a két területre, az ENSZOG és a ENCOG. És mire valóban formálisan feláll ez az ügynökség, azt gondolom, hogy a, a struktúra is teljesen kialakul. Ez nem egy egyszerű folyamat egyébként, de jogalkotási munkájuk, feladataik lesznek ezeknek a ö, szabályozók, csoport, csoportok belüli szabályozóknak. A parlamentet aggályokkal töltött el egy terület, és ez pedig a fogyasztókkal kapcsolatos terület. A parlament az eszmecserébe befűzte az ellátás biztonságát, az európai energiapiacoknak a versenyképességét, tekintettel az egyére és a kiskereskedelemre. A parlament tulajdonképpen felgyorsította a munkát, és a múlt héten a londoni fórumon sikerült számos témát megbeszélni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt. A téma pedig az egyes felhasználók kérdése, a számlázást említeném meg, aztán, hogy hogyan kell befogadni a panaszokat, hogyan lehetne tanulmányt készíteni a kiskereskedelem vonatkozásában a fogyasztókra tekintettel, aztán a legveszélyeztetettebb fogyasztók csoportja is felmerült. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon széles spektrumon igyekszünk megfelelni a jogalkotás tekintetében. Tudom, hogy kevés időnk van, úgyhogy lassan zárnám itt az expozét de még egy területet kiemelnék, amire nagyon oda kell figyelni. A végrehajtás. Ugye a nemzeti szinten a hatóságok, amelyek függetlenek, nagyobb ö, felelősség, nagyobb ö, végrehajtási kompetenciával bírnak. Az ügynökség viszont úgy tűnik, hogy most nem rendelkezik ennyivel. Van természetesen mandátuma és felelőssége, meggyőzése gondolok, és a bizottsággal való együttműködésben meg fog mutatkozni, hogy teljesen világosan értelmezhető szabályokat lefekte, fog lefektetni. A konzultáció a másik nagyon fontos terület. Jó pár éve már, hogy nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az érintett fogyasztókat, feleket is meghallgathassuk. Amit átültettünk a gyakorlatba, az azon alapul, hogy tapasztalatcserét eszközöltünk ki, hiszen ugye itt 500 ezer fogyasztóról beszélünk, 500 milliós fogyasztói csoportról beszélünk Európában, és őket meg kell hallgatni. Éppen az előttem szóló vendég beszélt a kutatások fontosságáról, de egy dologról nem beszélt, ami bennünk itt is érint, a a hálózatok összekapcsolásáról, amely egy nagyon lényeges terület itt Európán belül, főleg az energia ellátás biztonságára tekintettel. És azt gondolom, hogy itt nagyon nagyban hozzájárulhatunk a az egész folyamat sikeréhez. Végezetül pedig, hát tudjuk, hogy Európa nem sziget. Azt gondolom, hogy az utóbbi években már hatóságként, szabályozóként felnyílt a szemünk, hogy nem egy zárt rendszerben működünk, gáz vonatkozásában és energia termelésben, függetlenül a szomszédainktól, hanem nagyon is függünk ezektől a szomszédoktól, főleg, hogyha az energia és az ellátásbiztonságra gondolok. Ezek a problémák pedig nem kizárólag Európára vonatkozó problémák, hiszen gondoljunk csak a klímaváltozásra és a gázmizériára. Úgyhogy itt jóval túl kell látnunk az európai határokon, és nagyobb kontextusban kell keresnünk a megoldásokat is. Október 19-én Aténben megrendezésre kerül az energiaipari szabályozóknak a fóruma, és ott lehetőség nyílik majd számos területről vitázni, amely gyakorlatilag nemzetközi probléma is. Azt gondolom, hogy jó lehetőség nyílik majd arra is, hogy az az Egyesült Államokkal, illetve a földközi tengeri hatóságokkal, grémiumokkal is közelebbre fűzzük a kapcsolatainkat. Úgyhogy látják, hogy azért a határainkon túl tekintünk, és elnök úr, akkor várom a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Emlékeztetett részben bennünket arra, amit már elvégeztünk, sőt, kitekintést is jelentett az elkövetkező hónapokra. Kedves kollégák! Nos, kérdezhetnek, kommentálhatnak, merre van most alkalmuk. Sajnos a nevet nem látom, parancsoljon ott hátul, igen. Rögtön meg is adom a szót. Köszönöm szépen. A szabályozó testületek együttműködnek az ellátókkal, illetve fogyasztókkal is. Talán a szolgáltatóknak erősebb a csoportja, mint a fogyasztóké, talán a fogyasztók ne férnek hozzám, megfelelő mértékben a szabályozó testületekhez, hatóságokhoz. Az lenne a kérdésem, hogy ön hogy vélekedik arról, hogy a polgárok is valamilyen módon hozzáférhessenek a, eh, a szabályozók eh, problémáihoz. Köszönöm szépen. Ha egyetért, akkor rögtön reagáljon, mert nem is látok tovább, további kérdést most. Szerintem akkor utána gyorsulnak majd fel az események. I heard the word translated as media. Úgy hallottam, hogy média a tolmácsolásban, de miután én az energiaipari ö, szabályozókról beszélek, nem tudom, hogy érdemben tudok-e válaszolni erre a kérdésre. De megpróbálom. Hát az energiaipar nagyon komplex terület, és nyilván a kommunikációt intelligensen kell folytatni, főleg, hogyha nem szakemberekkel tárgyalunk. És higgyék el, ez tényleg kihívás. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy egy jól hozzáférhető honlappal rendelkezünk, és én biztatom önöket is, hogy keressék ezt fel, mégis érteni kell valamelyest hozzá. A konzultációs folyamatban eluralkodott az a megközelítés, hogy a megközelítésünket nem egy specifikus szegmensre korlátozzuk, vagy orientáljuk hanem sokkal inkább egyfajta együttműködésre ö, helyezzük a, a hangsúlyt az átviteli rendszerüzemeltetőkkel. Tehát a fogyasztóvédelmi hatóságokkal meglegyen a kapcsolat. Ugye most ez a második éves eszmecsere, és ott első kézből megkapjuk az információkat az a kapcsolatban, hogy a fogyasztók hogyan is vélekednek rólunk, a munkánkról. Aztán vannak új technikák, és a saját nemzeti hatóságomat is idézhetem. Különböző technikák léteznek azzal kapcsolatban, hogy milyen ö, ö, volumenű ö, fogyasztói csoportokat ö, veszünk alapul, mondjuk százat egy nagyon komplex témakörben. Általában itt vagyok Brüsszelben, itt dolgozom, de nagyon komplikált technikai műszaki kérdésekről van itt szó, és hát nyilván az átlag normál haladó számára túlságosan bonyolult kérdésekről van itt szó, és azok, akiknek a mi részünkről be kell csomagolni ezeket az információknak, nehéz dolguk van. És ez az utolsó megjegyzésem ezzel kapcsolatban. Tehát a specifikus politikai területekről való kommunikáció a legki, legfontosabb ebben a történetben. Tehát, hogyha valakinek panasza van például egy energiaszolgáltatóval, és egy országot számon kell kérni mondjuk a legsérülékenyebb csoportok ellátásával kapcsolatban, akik szegények, akkor nagyon nyitottnak kell lenni a tekintetben, hogy rajtuk segítsünk. Tehát ezek a konzultációs mechanizmusok, amelyek jól működnek egyébként az utóbbi években, ez is mutatja, hogy a, a, az egyértelműség, a közérthetőség nagyon lényeges. És azt gondolom, hogy persze van még javítani való, de ez egy jó track. Thompson. Köszönöm, Thompson kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy kis kérdésem lenne. Említette, hogy az európai szabályozók úgy megtalálták azt is, hogy szomszédainktól függ az energia, illetve hogy megpróbálják azt elérni, hogy az energiaszabályozók, illetve szabályozók kicsit túl lássanak az európai határokon. Ez, ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezt fejtse ki, illetve, hogy a dél-keleti energiaügyi megalapodásokhoz egy hogyan kapcsolódik válasz. Köszönöm szépen. Thompson hogy már meg is válaszolta félig meddig a saját kérdését. Valóban erről van szó, tehát a dél-kelet-európai megalapodásokhoz kapcsolódik ez. Ugye, először is a belső problémáink megoldása a kérdés, tehát a, a ellátás biztonsága akkor gond, hogyha nem tud, mondjuk ön, önálló, önállóak vagy önellátóak. A megújuló energiaforrások, szélenergia, stb. felhasználása egyre fontosabb nem csak környezetvédelmi szempontból Európában, hanem energiapolitikai szempontból is. Mindenképpen meg kell próbálni elérni azt, hogy ezeket az energi- megújítható energiaforrásokat a lehető legnagyobb mértékben felhasználjuk. Ez kihívás Európának, a régióknak, Európa összes részének, és nagyon fontos az is, hogy Európán belül a különböző hálózatok összekapcsolódjanak. Ez is nagyon komos, komoly kihívás. A második dolog. Európában nem volt megfelelően átlátható a helyzet. Hat és fél évvel ezelőtt kezdtem el ezzel a kérdéssel, az energiaszabályozással foglalkozni, és az első télen rögtön fölmerült egy nagyon komoly energiaellátási gond. Ugye, kérdés volt az, Nagy-Britanniában nézve, hogy mi történt ez alatt a kontinensen. Gyakorlatilag újság hírekből tudtuk csak azt meg, hogy mi volt a helyzet akkor Franciaországban, vagy, vagy Németországban. Ez alapvetően megváltozott, és a jövőben tovább változik. A bizottság stratégiai energia felülvizsgálatával sokkal könnyebbé válik az átjárhatóság a rendszerek között. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Európában megvan arra az alapunk, hogy ne, legyen, ne legyünk ennyire külvilágfüggők. Ami az orosz-ukrán válságot illeti, illetve energiaproblémákat, itt egyértelműen az lenne a megoldás, hogy a bizottság az orosz oldallal párbeszédet folytasson, hogy pontosan lefektessük a szabályokat, mit tehet és mit nem tehet meg a Gazprom. Erről természetesen a bizottság dönt. Létezik egy földgáz koordinációs csoport, amely a nehéz helyzeteket menedzseli, vagy felügyeli. Ezt még a jövőben lehet javítani. A múltban például a földgáz csak egy irányban e, áramlott a vezetékeken, és elképzelhető volt az, hogy e, olyan országokban, ahol e, amelyekre nagyon nagy hatással volt, komoly hatással volt ez a válság, elképzelhető, hogy ezt visszafordították. Az európai piacnak egyik nagy ellátója Norvégia. Norvégia nem szabályzó, de az Ergagban és a SEA-ban megfigyelőként ott vannak, tehát ő, ők is vizsgálják ezeket a kérdéseket. A bizottság, illetve a tagállamok pedig elég nagy önállósággal rendelkeznek. Nekünk szabályozóknak az a feladatunk, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük az információt. Itt ezen a területen az ügynökségnek még nagyon komoly feladatai lesznek. Köszönöm. Udi. Udi. Köszönöm, Udi kolléga. Président, euh, merci euh, pour toutes ces explications qui sont Elnök úr, köszönöm. Köszönjük a nagyon érdekes információkat. Lehet, hogy kicsit eltérek most a tárgytól, de szerettem volna tudni, hogy az energia, a villamosenergia hálózatok tekintetében milyen változások, milyen fejlődések történnek. Ugye itt a szolgáltatók és a termelők szétválasztása lenne a cél, akkor egy csomó hálózat kezdene el működni Európában, de a kérdés az, hogy ezen hálózatok vonatkozásában a piac törvényei hogyan fognak működni, mi az elképzelésük erre vonatkozóan. A tagállamok pedig, hát nem tudom, hogy nem kellene az ő részükről a hálózatokat valamilyen közjogi grémiumban koordinálni, vagy szabályozni? Mert különben egy ilyen Gazprom féle struktúrában fogunk kikötni. Úgyhogy a hálózatok jövője ön szerint milyen lesz, függetlenül az elosztók és a termelőktől? Ugye a minden részes félnek a magatartását felügyelni kellene. A másik kérdésem hogy a bizottság egy folyamatot indított el, hogy a kaukázusból érkező gáz tekintetében legyen egy fajta európai bevásárló központ, ahol, ahol a gáz megérkezne, és innen kerülne elosztásra, viszonylag jó áron legyen hozzáférhető. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani? très précises et je vous, je vous félicite. Köszönöm szépen, Odi úr, megköszönöm ezeket a nagyon konkrét kérdéseket. Ami az első kérdést illeti, ugye a harmadik csomaggal kapcsolatban elég komoly vita alakult ki, a tulajdoni viszonyok kötöttségéről, illetve a földgáz illetve, és az elektromos áram szétválasztásáról. A tárgyalások idején a szabályzók testületének meghallgatták a tanácsát, de a szabályzók véleményét leginkább a tárgyalásokon résztvevő, tárgyalóként résztvevő tagállam mondta el. Ezért a mi álláspontunk gyakorlatilag háttérbe szorult, hiszen túlságosan politikussá vagy politikaival vált ez a vita. a tagállamok, hiszen a tagállamok vesznek részt a tárgyalásokon, mint tárgyaló felek. Az az elképzelés, hogy egy európai testület kezelje ezeket a haláz, ezt a hálózatot, ugye ez, és hogy ez bírná a piac, illetve a kormány bizalmát, Nos, ezzel ez a gond, hogy nagyon komoly befektetésekre lenne szükség ahhoz, hogy az elkövetkezendő évtizedekben modernizálni, eh, működtetni tudjuk a hálózatokat. A saját szervezetem az elkövetkezendő eh, hetekben eh, egy számadattal fog majd szolgálni, de az Ernst Young-nak már van egy van egy adata, ez pedig az lenne, hogy a elkövetkező tíz évben 230 milliárd fontot kell majd erre a modernizálásra küldeni. Ez egy nagyon nagy mértékű befektetés lenne, ezt a többi tagállam is tudja. A bizottság pár évvel ezelőtt 3 trillió eurós befektetésről beszélt. Hihetetlen nagy számadatok ezek, nagyon nehéz ezt az összeget adófizetők pénzébe elő teremteni. A másik gondolatom pedig az lenne, hogy a harmadik csomagnak az lenne a lényege, hogy liberális piacot kell teremteni. Én már nagyon régóta dolgozom ilyen liberalizált piacon, otthon is, illetve itt európai szinten is. Nagyon sokszor az ilyenfajta piac jól működik, de néha nem intervencióra szükség van. Az ellátás biztonságával kapcsolatban elég jól működik a helyzet. Nem csak Európáról van itt szó, hanem más ilyen e, kontinentális piacokon is. Nézzük a Gazpromot. Lehet, hogy a tapasztalat erre rácáfol, de nem valószínű, hogy a Gazprom ismételten fenyegetné az európai ellátást. Reméljük, hogy jövőben sokkal racionálisabban állnak majd hozzá a kérdéshez. Hogyha egyrészt nagyon nagy befektetés igényű ez a projekt, másrészt meg nagyon nagy mértékű a, a, nagyon nagy mértékű a kockázat, akkor lehet, hogy az összefogása válhasz. Ugye Franciaországnak az a válasza erre, hogy, hogy atom energiából látja el magát nagyon nagy mértékben, és ezt exportálja is. Nagyon fontos lenne az tehát, hogy összekapcsoljuk a hálózatainkat, hogy megújuló energiaforrásokra is támaszkodjunk. Az északi tengeren például nagyon sok a szél erőmű. Ez is hozzá segít minket ahhoz, hogy megnőjön az energialátás biztonsága. A földgáz kérdéssel kapcsolatban holnap lesz éppen közgyűlésünk az ergekben, és arról lesz szó, hogy például hogy hogyan lehet egy ilyen földgáz felvásárló entitást megvalósítani, vagy mm, mik ennek az esélye, de még erre nem tudok válaszolni, holnap kerül ez, kerül ez csak napirendre. Az együttműködés mértékében, illetve azt láthatják, hogy tehát a mi szervezetünk és az önök szakbizottság közötti együttműködés látják, hogy milyen jól valósul meg, de a, a tagállamok közötti, vagy a szabályzók közötti együttműködés e, ilyen mértéke, hogy ez a központi szerv megvalósuljon, talán már nehezen megvalósítható. Rére Madúr elasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm nagyon érdekes magyarázatát. Nagyon örülök annak, hogy ellátogatott ide, eszembe jutott egy kérdés, aminek némi közel van hazámhoz. A francia szabályzó úgy döntött, de a, a, a, a francia szabályzónak a befektetési mértéke attól függ, hogy mennyire valósulnak, valósul meg az összekapcsolódás a hálózatok között illetve merre, mennyire, mennyire az igény. Úgy tűnik, hogy északon, az északi vonalon ez magasabb, a déli vonalon ez alacsonyabb. Számunkra nagyon meglepő ez a kitétel, és jó lenne, hogyha regionális szinten is megvalósulna a nemzeti piacvélelme. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye, illetve kérdésem, hogy az ilyen típusú helyzetekben hogyan reagál majd a jövőben. Certain. Um, th thank you very much, Mrs. Riera. Köszönöm szépen Madura asszonynak a kérdést. Már csak azért is, mert már korábban is kellett volna mondanom az expozémban azt, amit majd mindjárt most elmondok. Európa, mint belső energiapiac. Ugye több nemzeti piacból áll még jelenlet, jelenleg. És amikor a kezdeményezés az Európai Parlament először is előtárta, akkor megvoltak az aggályok hiszen akkor egy egységes belső piac felé, valadó, felé haladó út helyett talán ugye ez a fragmentált európai piac maradt volna meg, maradna meg. Néhány évvel ezelőtt láttuk, hogy az a lépés, hogy a nemzeti szintről európai szintre lépünk az integrált piac felé, ez egy óriási lépés volt. És azt gondolom, hogy ezt azért önök is így látják, és a bizottság is így látta. És hát e felé úgy tudtunk elmozdulni, hogy néhány régió többé, több-kevesebb sikerrel, segítséggel a tagállamok részéről, a régiók az együttműködésre tudtak nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen így vált sikeressé a, a régió, így váltak hatékonyabbá a meglévő kapcsolatok. A második dolog pedig, ugye van egy regionális kezdeményezési konferencia, és azt gondolom, hogy az egyik kollégájuk is megjelenik majd ezen, és ezen a fórumon is beszélünk ezekről a témákról. Gondolunk itt, a, és beszélünk a, a, az ibériai félsziget problémáiról is, És azt hiszem, hogy megint csak egy jó lehetőség mutatkozik majd ezen témáknak a kivesézésére, hiszen sok mindenről nem beszéltünk. A parlament, a tanács és a bizottságnak újra át kellene tekinteni, hogy mit lehetne még kihozni ebből a regionális együttműködésből. Ami pedig azt illeti, hogy milyen újfajta szabályozásra lesz szükség, amelyet a bizottság egyébként eddig nem támogatott, azaz, hogy az ellátás biztonságát biztosítsuk. Hát itt vannak fenntartások az eddigi rendelkezésekkel kapcsolatban, de vannak teljesen világos elképzelések, az átláthatóság, az együttműködés alapelve, ahol azt gondolom, hogy a tagállamok ugyanolyan érdekeltek, és az, hogy a bizottság mennyiben kapcsolódik be, hol interveniál, hát erről kell tárgyalni. De azt gondolom, hogy itt a, az extréme pozíciókkal szemben ez legalább egy kiegyensúlyozott megoldás lenne. Az, hogy a szükséges infrastruktúra meglegyen, ahhoz, hogy az ellátás valóban biztosítva lehessen, nyilván ezt kellene me- megteremteni. Mi szabályozó hatóságként kockázatelemzéseken alapuló intézkedéseket foganatosítanánk, és nyilván a zavaroknak a minimalizálása lenne az elsődleges cél, hiszen ez nagy mértékben takarékoskodást is engedélyezne. Franciaország és Spanyolország kapcsolatával kapcsolatban kaptam egy kérdést. Hát éveken át problémák voltak itt a két ország hálózatainak összekapcsolásával kapcsolatban. De Monté professzor, a korábbi biztost, nagyon jó munkát végzett a, a tekintetben, hogy a két felet közelítse egymáshoz hogy Franciaország részéről a beruházás mértéke nőjön, és az ibériai fésziget támogatását, illetően nyilván az ellátás is biztosítani kellett spanyol részről. Monti professzor azt gondolom, hogy nagy mértékben és értékesen hozzájárult ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. Elnök, köszönjük szépen! ezeket az információkat és a kiegészítő magyarázatokat, a kérdéseket is köszönöm. Nem tudom, hogy van-e további kérdés esetleg, más, amire magyarázatot várnának. Amennyiben ez nincs így, akkor ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. Köszönjük szépen az időt, amit ránk szánt, köszönjük szépen a tájékoztatást, a válaszokat, és biztos vagyok afelől, hogy ebben a jogalkotási ciklusban is találkozunk még, hiszen sajnos ezeket a témákat még nem pipálhatjuk ki. Köszönöm szépen tehát. A kollégáknak is köszönöm, berekeztem ezt az ülést, holnap folytatjuk. A koordinátorok ülését pedig minél hamarabb megkezdjük, úgyhogy ne szaladjanak messzire. Köszönöm. Thank you very much.